És most pedig rátérhetünk a következő napirendi pontunkra. Ez egy szóbeli kérdés, szintén a dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretéhez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után szükséges javítás. Michael Cashman képviselő úrnak adom meg a szót, elnök úr. Köszönöm szépen a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy nagyon jó látni Molström biztosasszonyt, és Wallström asszonyt és Malmström asszonyokat, a biztos asszonyt és a tanácselnököt, ugyanis nagyon régi múltra tekint vissza ez a dosszié 99-re. És hát kiderül, hogy mit értünk el 2001 májusában. Ez szinte már történelmi 15 különböző hagyományú, kultúrájú, megközelítésű tagország biztosította a hozzáférést, a nyíltságot, a transzparenciát, és ez egy nagyon nagy pillanat volt, és akkor ez a svéd elnökség elszántságának is volt köszönhető, és a bizottság elszántságának is. Belátták, hogy a három intézménynek kulturális váltásra van szüksége, ki kellett mondanunk, hogy a nyíltság és a transzparencia nem akadályozza a demokrácia jó működését, sőt, jobbítja, kiszámíthatóvá tett sok mindent. A polgárok láthatták, hogy mi történik a nevükben, és hát segített felemelni a fátyolt, a függönyt, hogy egyszer és mindenkorra bizonyítsuk, hogy nincsenek itt szörnyűséges titkok rejtegetve a bizottság és a tanács széfjeiben. Hogy a parlamentben hogy van, azt nem tudom, de reméljük, hogy itt is ez a helyzet. Tehát köszönetet szeretnék mondani önnek, biztos asszony, és ha hivatkozhatom a Szersztön Marstrom asszonyra, volt kollégánkra, köszönöm az ő kötelezettségvállalását. És na most van egy más feladatunk. Nagyon sok mindent értünk el, és számos dokumentumok van, ott van a jurisprudence, ott van az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata, és ott van mindaz, amiben már megállapodtunk a dokumentumokhoz való hozzáférést, illetően a dokumentumoknak hozzáférhetőknek kell lenniük, és ha nem, akkor azt meg kell tudni indokolni, hogy miért korlátozott a hozzáférés, és ezt mindenképpen különböző okokkal kell megadni a negyedik vagy a kilencedik cikk szellemében. De ahogy haladtunk előre, és az Európai Parlament folyamatosan felhívta a figyelmet arra, milyen fontos a felülvizsgálat. Én tudom, hogy van különbség a vélemények között, de a felülvizsgálat Ban azt mondtuk, hogy, és erről szavaztunk a bizottságokban, és első olvasatban ez év márciusában is, és ezek a rendelkezések nem mentek elég messze. Nem volt elegendő, amit ez biztosított. Úgyhogy vannak még aggodalmak, és volt arra is kísérlet, hogy egy kicsit lépjünk vissza a hozzáférést illetően. Nézzük meg, hogy a kivételeket illetően, tehát volt egyfajta olyan kísértés, hogy fogalmazzuk újra a kérdést. Na most érdekes, hogy a polgárok, akik itt ülnek fönn, talán csodálkoznak, hogy itt valami olyan dolog történik, ami nem is ebből a világból való, hogy cikkek, meg harmadik fél vétója, de hát ez egy olyan jogszabály, ami éppen az ő számukra teszik lehetővé a betekintést, hogy a képviselőiket felelősségre tudják vonni, a bizottságot, hogy mit tesz az ő nevükben, és a tanácsot is, és ezt megtehetik, és a nem kormányzati szervek is megtehetik. Ez rendkívül fontos kérdés, hogy ki mit csinál. Az nem maradhat egy ilyen titok, amely csak a lobbyisták és az ügyvédek számára válhat ismerté. Én azt gondolom, hogy a szerződésnek éppen az a lényege, hogy javítanunk kell a demokráciát, hogy javítani kell a dokumentumokhoz való hozzáférést, és a parlament ebben a szóbeli kérdésben azt veti fel, hogy ajánlásokat dolgoz ki, mert ez nem másról szól, mint arról, hogy biztosítsuk azt a jogot, amire építkezünk, ezt nem szabad csökkenteni, és a Lisszaboni szerződés alatt itt már nem csak három intézményről van szó, hanem minden intézményes testületről, ügynökségekről, beleértve az Európai Központi Bankot, vagy akár az Európai Bíróságot, az Európai Beruházási Bankot, a Europe, az Europolt, az Eurojustot, mindezeknek az intézményeknek tekintettel kell erre lenni. A 1049-es cikk, illetve szabályozás alapján, és ennek meg kell felelni és az nem jó, ha ez nem felel meg ennek a, a szerződés szellemének vagy betűjének. Az eredeti szabályozás az ugye 2001-ből származik, a 1049-es, és éppen ezért fontos, hogy ezeket a dokumentumokat, amelyeket a három intézmény fogad el, felül kell vizsgálni. Köszönöm szépen. I thank you, Mr. Cashman. Köszönöm szépen, Cashman úr. Malmström asszony a szó. Herr talman, och tack till Europaparlamentet som via Michael Cashman har... Köszönöm szépen. Megköszönöm Cashman úrnak a kérdést. Mint tudják, a dokumentumokhoz való hozzáférés rendkívül fontos a svéd elnökségnek. az átláthatóság, átláthatóság témájában megpróbáltunk előre haladni az elnökség alatt. Megvizsgáljuk azt, hogy a normákat a gyakorlatban hogyan alkalmazzák. A mai délelőtt során a bizottság alelnökével Wallström asszonynal, illetve Diana wallis a, ezzel foglalkozó, vagy ezért illetékes parlamenti alelnökkel ültem le tárgyalni. Nagyon konkrét vitára került sor, és megbeszéltük a bevált gyakorlatit is, hogyan lehet azt elérni azt, hogy az Európai Uniós dokumentumokhoz a lehető legszélesebb körben hozzá lehessen férni. A Lisszaboni szerződés nagyon nagy hangsúlyt fektet a demokráciára, illetve az átláthatóságra. Ha megnézzünk a 1049-es rendeletet, akkor elmondhatjuk, hogy az elnökség az új jogalapot kívánja felhasználni. A 153-as Lisszaboni szerződés beli cikket rendkívül fontos hiszen szempontból, hogy az összes intézményben ezt használni lehet. Tehát a parlament, a bizottság és a tanács dokumentumairól is van szó. Itt komolyabb dokumentumokhoz is hozzá lehet férni ezen intézkedés keretében, mint korábban. Illetve vonatkozik ez az ügynökségekre is. az Európai Központi Bank, a Beruházási Bank, illetve a bíróság dokumentumainak megtekintése némileg nehézkesebb, illetve itt bizonyos titkossági feltételek érvényesülnek, de ezeket is meg lehet tekinteni. Nos, a bizottság már 2008 májusában beterjesztett egy javaslatot az Európai Parlamentnek ezzel kapcsolatban, az információ szabadságáról. Aztán két ízben tárgyalták ezt itt, tárgyaltuk ezt mi is az Európai Parlamentben, idén májusban fogadták el ezt a javaslatot. Az Európai Parlament azonban úgy vélte, hogy ezt a kérdést nem zárja le idén tavasszal, hanem visszatér még erre. Szeptember másodikán már a svéd elnökség alatt a LIBE szakbizottság úgy nyilatkozott, hogy, vagy úgy vélte, hogy ismételten le kell folytatni ezt a vitát. Mindenképpen segítettünk, szeretünk volna segíteni, segíteni az Európai Parlamentnek, hogy előbbre jussunk ebben a témában. Szeretük volna megismerni az Európai Parlament álláspontját. Elképzelhető, hogy első olvasatban nem jutunk dűlőre, de véleményem szerint mindenképpen a Lisszaboni szerződés szempontjából kell vizsgálni ezt a bizottsági javaslatot. Azt várjuk, hogy az Európai Parlament így járjon el, illetve hogy mindenképpen a Lisszaboni szerződés szempontjai érvényesüljenek a témával kapcsolatban. Nos, a Lisszaboni szerződés hatását ilyen szempontból kell tehát vizsgálni. Én úgy vélem, hogy a 153-as cikk a megfelelő jogalap egy ilyen javaslatra. A többi cikk beszél arról, hogy ö, hozzá kell férni az információhoz, jobb hozzáférhetőségeket, hozzáférhetőséget kell biztosítani, hogy megvalósuljon a demokratikus ellenőrzés, hogy legitimebbek legyenek az európai szervek. Ezek kiváló célkitűzések, és mindenképpen alkalmazni is kell őket. Szerintem érdemes egészen világos normákat kidolgozni, hogy a lehető legjobban szolgáljuk a közérdekeit. Köszönöm. Önök, köszönöm szépen, Malmström asszony, most pedig Malmström, Wallström biztos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő Kesmen úr, először is önhöz fordulok. Önhöz fordulok, azt hiszem, hogy az utolsó alkalom, hogy köszönetet mondjak önnek, hiszen ön a arca e, ez, ezen e, nyitottságért való jogszabály e, összefüggő harcnak az arca ön a szabadság, az átláthatóság ügynöke. És mind Cecilia Malmström, mind pedig én nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, a svéd elnökség nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Nem gondolom, hogy bárki is kételkedne abban, hogy, hogy a transzparencia mellett tesszük le a garast, bár különböző szerepet játszunk, és néha nagyon realisták vagyunk, igen, abban, amit elérhetünk. És minden egyes intézményben ugye megvannak a sajátosságok, nem egyszerű ez. A politikai klíma is megváltozott, a politikai hangsúly eltolódott, és ez is hatással volt a vitákra. A kiinduló pontunk azonban ugyanaz, ezt el kell mondanom még egyszer, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a jogszabály, amely a dokumentumokhoz való hozzáférést szabályozza, nagyon-nagyon jó szolgálatot tett. Az elmúlt években ez kiváló eszköz volt, amelyet szeretnénk továbbra is használni. Ne csak a lobbisták használják ezt, hanem mások is, szélesebb körben. Azt szeretnénk, hogyha az általános közvélemény is tudatában lenne ennek, hogyha a, a, az állampolgárok és az újságírók is tudnák ezt, tudnának erről, és ki tudnák ezt használni. Ez az első dolog, amit szerettem volna megosztani önnel. A svéd elnökség véleményem szerint a svéd elnökség alatt kiváló lehetőség volt arra, hogy előre vigyük ezt az ügyet. És most szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy napirendjére tűzte ezt a vitát, a transzparencia, a Lisszaboni szerződés kérdését. Ez ugyanis nagyobb hangsúlyt helyez a nyitottságra és a részvételi demokráciára. Mindannyian egyetértünk abban, hogy ez a legüdvözlendőbb előrelépés. A mai kérdésünk, konkrét kérdésünk, az Európai Bizottság milyen lépéseket fog tenni a 1049-es rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban, ez egy 2001-es rendelet. Mint ahogy tudják, a Lisszaboni szerződés amikor is a dokumentumokhoz való hozzáférésre kerül a szó. Ez itt ennek a hatáskörét kiterjesztették az összes dokumentumra, az összes intézményre, bár az Európai Központi Bank, a Beruházási Bank és a Bíróság anyagaival, dokumentumaival kapcsolatban bizonyos korlátozások merültek föl, teljesen természetes okokból kifolyólag. Ami a 1049-es rendeletet illeti, el kell mondanom, hogy a 15 per 3-as cikk az új jogalap, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15.3-as cikke. Ez nagyon hasonlít a korábbi 53-as cikkhez, azonban az intézményi hatály kiterjesztése a legfőbb különbség, és erről beszéltünk már december másodikai ülésen is, és ez a másodlagos jogszabályokra is vonatkozott. Mindannyian tudják, hogy ez az úgynevezett Omnibus Act. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályalkotók módosításokat nyújthatnak be, és ez a jogszabály, ennek az um, kérdéses rendeletnek a hatájának a kiterjesztését célozhatja. További előrelépés, ami a jogszabályalkotási folyamatot illeti, és amely a 1049-es felülvizsgálatával kapcsolatos, ez a parlament és a tanács társjogalkotói szerepeivel foglalkozik. Még mindig az első olvasatban vagyunk, nincs még a kezünkben a jogszabályalkotó rendelet, és nincs meg a kezünkben az új parlament álláspontja. Természetesen az Európai Bizottság folytatja a munkát, megpróbál megegyezni, mint minden jogszabályalkotó folyamatban. A Lisszaboni szerződés lefektett a jogi keretét a részvételi demokráciának. A bizottság oldaláról már számos kezdeményezést indítottunk, a az állampolgárok bevonása, a konzultáció, a nyilvánosság bevonása érdekében. A konzultációs iránymutatásokat értékeljük, és megnézzük, hogy továbbra ke, hogy ezeket kell lejavítani, és emellett már megkezdtük a munkát a, polgár, a polgárok kez, polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Szeretnénk meghallgatni a polgárokat és az érdekelt feleket egyes javaslatokkal kapcsolatban. Ami a polgári kezdeményezést illeti, ennek a, nagy, ennek a fontosságát mutatja azt, hogy a tanács is elismerte ezt az eszközt, és a következő spanyol elnökség is rendkívül fontosnak tartja. Az intézményközi bizottság, amely a dokumentumokhoz való hozzáféréssel foglalkozik, találkozott a svéd elnökség alatt, és ennek a munkacsoportnak a feladata az, hogy a legjobb gyakorlatokat a le, megvitassa, felvesse az esetleges konfliktusokat, és megtárgyalja ezt a kérdést. Közösen úgy döntöttünk, hogy lesz egy nyitottság weboldal, vagy portál, és az intézmények itt kiegészítik majd egymást. Az egyes intézmények információs technológiai szolgálatai együttműködnek ennek létrehozásában és ami az itt felmerül, ennek a napirendjére kerül az elektronikai tárolás, elektronikus tárolás kérdése is. Hát tudom, hogy ez olyan, mint egy karácsonyi kívánságlista, ami a nyitottságot illeti, a transzparenciát, ebben a kérdésben azt hiszem, hogy nem hagyatkozhatunk a télapóra, hanem valóban nekünk kell előrelépést elérnünk. És ebben már megtettük az első lépéseket, és folytatjuk az folytatjuk a munkánkat ezen az ösvényen haladva előre. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Wallström asszonynak. Most következnek a képviselőcsoportok részéről a hozzászólók. Zommer asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel a többi frakcióból egyetértettünk abban, hogy szóbeli kérdést teszünk föl az eljárással kapcsolatban és a további lépésekkel kapcsolatban. A tanács és a bizottság választ, válaszát megvártuk, és ez alapján szeretnék a további lépéseket megtervezni. Most kaptuk meg ezeket a válaszokat. A jelentéstevő most akkor a frakció közötti megállapodás ellenére mégis állásfoglalást nyújtott be. Holott és ebben az állásfoglalásban elébe ment a saját álláspontjának tulajdonképpen, holott most kaptuk még csak meg a tanács és a bizottság válaszát. Kedves Kesmen kollégám, én nagyra értékelem önt, de mégis el kell mondanom, hogy mindezt titokban és nem igazán átláthatóan tette meg, és emellett ön az átláthatóságért küzd, holott a mi fejünk fölött döntött. Ennek az állásfoglalásnak az elfogadhatósága is nagyon vitatható a házszabály szerint, legalábbis tartalmilag már meglévő jelentésének az ismétléséről van szó, és ezért ez felesleges. Én tudom, hogy, épp, hogy megpróbált az árnyék jelentőstevőkkel valamilyen megoldásra jutni, hogy közös állásfoglalást nyújtsanak be, de én magam részéről ellenzek egy ilyen típusú állásfoglalást, ami a Lisszaboni szerződés életbelépését illeti, ezzel a jogalap, az, ennek a kérdésnek a jogalapja nem változott meg annyira, hogy ezáltal az Európai Parlament szerepe megváltozott volna. A jelentés korábban is, és most is az eh, együttöntés alá tartozó eh, ügyek közé tartozik, és ezért az én frakcióm nem biztos abban, hogy elfogadható egy ilyen állásfoglalás, amelyet ön benyújtott. Nem szeretnék a tartalomra, eh, a tartalomra von, utalni, nagyon sok mindent összekeverít, a Lisszaboni szerződésből idéz, az, alapjogok kartájából idéz, de nem igazán világos ez, és összességében azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint ez jogilag nem tartható itt egyes nemzetközi egyezményekkel kapcsolatban kondíció színek van onként felmerülnek bizonyos elvárások, gondoljunk csak itt az Egyesült Államokkal kötendő egy megállapodásra a SWIFT-tel kapcsolatban, aztán Kérem, tartsa be hozzászólási időt, mondja az elnök, az elnök megszakítja a hozzászólót, az a hozzászóló folytatja, nem veszik itt figyelembe az e- egyének jogait. Szerintem ezt az e, állásfoglalást nem kellene elfogadnunk. Jó a válasz, amit kaptunk a tanácsról és a bizottságtól, és e, kérem Kesmen kollégát, hogy ezt az állásfoglalási indítványt vonja vissza. Vielen Dank. Now, Madame Brinkevics, Köszönöm szépen, és most Brinkevécs Ute asszony, kettő percre. Köszönöm, kedves kollégák. Egyetértek Kesmen úr véleményével, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével és a jogi keretek megváltoztatásával nagyon is helyén való hogy felújítjuk a vitánkat a 1049 per 2001-es rendeletről, amely a dokumentumokhoz való hozzáférést szabályozza. A Lisszaboni szerződés nagyobb nyitottságot akar, hogy a döntéshozatal nyitott legyen és érthető a polgárok számára. A polgárok meg kell, hogy értsék az Európai Uniót, amely meghatározza az ő életüket és a bizalmukat az Európai Unió irányába. Elengedhetetlen, hogy a demokratikus elvek, az alapvető jogok még jobban érvényesüljenek, és a polgárok igenis lehetőséget kapjanak a hozzáféréshez. A titkosítást csak kivételes körülmények között lehessen alkalmazni. A parlament sokat tett ennek érdekében. Ez év márciusában jelentés született ezzel, a kapcsol- ezzel kapcsolatban, és az Európai eh, Parlament további vitát kíván folytatni, de nem szabad eh, elfelejteni, hogy a rendelet módosításáról folyik a vita. Itt eh, további együttműködésre van szükség az intézmények között, amikor a transzparencia szabályokat felülvizsgáljuk magas szinten kell ezt a munkát végezni, és a polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy követhessék a demokratikus vitákat. Ehhez intézkedésekre van szükség, és ezt a célt el kell érni, ezért felszólítom a bizottságot, hogy módosítsa mi hamarabb az idevágó rendületet, és alakítsa ki a közös álláspontot a tanácssal, hogy mi biztosíthassuk az őszinte párbeszédet a polgárokkal. Diana Wallis asszony, egy percre. Két percre, bocsánat. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök a kérdésnek, és hálás vagyok Kesmen kollégának hogy elmondta a véleményét. Valóban én is azt gondoltam, hogy a frakciók ebben a házban egyetértenek a rendelet céljával, és hát ez volt az eredménye a ma délutáni találkozónak. És világos, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével egy lépéssel előbbre léphetünk a transzparencia területén, és, és mint aki a parlament egyik alelnökeként ezért a kérdésért felel, nem könnyű kérdés ez. Azt gondolom, hogy most megvan az esélyünk, hogy jobban dolgozzunk, és még inkább közeledjünk a polgárok felé. Ebben a házban meg kell nézni a saját rendelkezéseinket is. Hogyan biztosított az információhoz való hozzáférés. Nagy öröm volt számomra ma délelőtt, hogy találkozhattam Cecilia Malmström asszonyal, és Wallström Wallström asszonyal. Szóval, hogy a három intézmény leülhetett egy asztalhoz, és ez valóban előrelépés. És persze, ezt már hallottuk, és azt hiszem, hogy ez a nagy, nagy dolog számunkra, hogy ez az intézményközi testület, ami időnként találkozik. Fontos, hogy hat hónapot adtunk magunknak, hogy újra találkozzunk, és ezt azután rendszeres időközönként megtegyük. Mi ezt komolyan gondoljuk, és reméljük, hogy ez egy komoly jelzés, amelyet mi adtunk hárman. És a lényeg az igazi transzparencia mindannyiunk számára. Mi azt szeretnénk, hogy a polgáraink lássák a jogszabályalkotási folyamatot, ahogyan ez halad előre a különböző lépcsőfokokon. Ez az igazi betekintés abba, hogy mi mit is csinálunk. Az én frakcióm, és remélem minden frakció egyetért a módosítással, amely tükrözi az eddig elért előrelépést, és én csak köszönetet szeretnék mondani a három hölgynek, beleértve magamat is, hogy némi előrelépést tudtak elérni ezen a területen. Köszönöm, köszönöm szépen. Három hölgy után most egy úr ott. Zsebrő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az eddig e, elhangzottak a kapcsolatban elmondanám, hogy e, egyesek felvetették azt, hogy demokratikus deficit, demokrácia deficit valósul meg az Európai Unióban, és anonim e, eurokraták hoznak bizonyos döntéseket, és a messzi Brüsszelben döntenek, és ezért úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy ez a nyitottság, ez a transzparencia rendkívül fontos az Európai Unió működése szempontjából. Azt gondolom, hogy felelősen kell fellépnünk a polgárok érdekében, mert különben saját magunkat fosztjuk meg az erkölcsi alaptól. Tudjuk azonban, hogy a polgárok teljesen különböző országokból, különböző hát érkeznek, különböző háttérrel rendelkeznek, és ezért ezt a sokszínűséget figyelembe kell vennünk az Európai Unió szerveiben is. Az a hatalom, amelyet az Európai Unióra ruháztak át, ez valóban indoklásra szorul, ezt meg kell indokolni. Egészen egyértelmű az is, hogy hivatalos módon és átlátható módon dokumentálnunk kell azt, hogyha bizonyos személyek, bizonyos lobbisták hatással vannak az Európai Uniós döntéshozásra, bármelyik országban kerüljön erre sor ez mindenkire vonatkozzon, a, az újságírókra is, csak az ilyen típusú viselkedés, fellépés, magatartás biztosíthatja azt, hogy, a, hogy az Európai Uniós hivatalnokok bizonyítsák azt, hogy a polgárok javát szolgálják. Tavares úr következik. No centro deste debate está uma questão de confiança. As instituições europeias... Köszönöm szépen. Nos, a valódi kérdés a bizalom kérdése. Az európai intézmények a Lisszaboni szerződés ratifikációs folyamata alatt folyamatosan bizalmat kérnek az európai polgároktól. A válság alatt is ez történt. Ugyanakkor élő fegyver a bizalom, annak semmi értelme, hogyha bizalmat kérünk számon az európai polgároktól, de aztán ezt nem viszonozzuk. A, a, biz, a bizottságnál nem mond, bizottság nem mondhatja el azt, hogy a, hogy a ö, polgárok nem bíznak a bizottság szakpolitikai fellépésében, és aztán ők nem bíznak meg a, ö, az európai polgárokban. Azt gondolom, hogy az Európai Unió kormányzásában, vezetésében nagyon komoly civil erőfeszítés is benne rejlik. Azt gondolom, hogy mindenképpen támogatni kell ezt a, ezt a jelentést, ezt a kérdést, mindenképpen az átláthatóság mellett kell felszólalnunk. Az átláthatóság nem csak szép szó, hanem nagyon komoly jelentése is van. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most uh, Társmusz grófja következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hazámban és máshol is az Európai Uniónak kemény, komoly hírneve van, ez pedig az, hogy ö, titkos módszerrel hozza a döntéseit. Jó lenne, hogyha a bizottság most az egyszer nyitott és átlátható lenne. Ehelyett azonban a bizottság, azt hiszem most a 1049-es javaslatról van szó, tehát a 1049-es javaslatot úgy használja fel a bizottság, hogy úgy alkalmaz, hogy a jelenleg hozzáférhető dokumentumok számát lecsökkenti. Na most emlékszem, amikor Harvardra jártam, akkor a következőt tanultam. Hogyha nem átlátható módon hozzák a döntéseket, és nincs megfelelő nem fér hozzá a közvélemény, akkor nagyon valószínű, hogy ezek rossz döntések lesznek. A bizottság javaslata annyi nem megfelelő, beteges, rossz javaslatot állít elő, vagy hoz meg, amely minden, hogy ez mindenképpen az átláthatóság ellen szól fel. Úgyhogy arra kérem a bizottságot, hogyha egyáltalán még egyszer átgondolja ezt a kérdést, akkor gondolkodjon el azon, hogy, hogyan, hogy milyen is a rossz kormányzás, mert itt erről van szó. Köszönöm szépen. Jakolino úr következik, mondja az elnök. Két perc. Köszönöm, elnök. Nagyon odafigyeltem a bizottság és az elnökség mondandójára. A stokholmi programnak része az is, hogy az európai intézmények által kibocsátott dokumentumokhoz hoz, nagyobb legyen a hozzáférés. A Lisszaboni szerződésben is ezt olvashatjuk, tehát hogy a jogi személyek, illetve a természetes személyek nagyobb mértékben hozzáférhessenek a dokumentumokhoz. Ugyanakkor van némi korlátozás a szervek természetét figyelembe véve. Az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, hogy foglalkoztunk a kényes kérdésekkel is. Arról van most szó, hogy a 2001-es rendeletet valahogyan modernizálni kéne. Cashman úr javaslata bizonyos kérdésekben azt gondolom, hogy kívül esnek az érde, a közvélemény érdeklődésén. Aztán harmadik országokkal kapcsolatban szintén vannak kényes kérdések. Természetesen itt fontos lenne, hogy ezt megismerje a köz, a közvélemény, hogy átlátható legyen ez, illetve fontos, hogy ellenőrizhesse a közvéleményt, hogy ez mennyiben felel meg az érdekeinek. Tehát mindenképpen úgy kell megoldanunk a természetes és jogi személyek hozzáférését a dokumentumokhoz, hogy ez kiegyensúlyozott módon történjen. Pontos kritériumokat kell meghatározni, hogy hogyan lehet ezt megoldani, illetve az első szakaszban átmeneti intézkedések is szükségesek nagyon jó lenne, hogyha az intézmények jó működésével is össze tudnánk ezt egyeztetni. Tudjuk, hogy a jelenlegi elnökség és a spanyol elnökség is szívén viseli ezt a kérdést, és természetesen a bizottság is. Köszönöm szépen, hogy az elnök De Jong képviselő következik. Welk document zoekt u precies? Wat is het? Elnök úr, igen. Most milyen dokumentumokról van szó? nem, mit lehet várni, mit várhatnak a polgárok, amikor elmennek a bizottsághoz, és információt akarnak, nem valami olvashatatlan politikai papírt. Tehát vissza kell fordítani a kérdést. A polgárt kell a középpontba állítani, és ez lenne Kesmen úr kezdeményezésének a lényege. És meg kell, hogy mondjam, hogy a transzparenciára tényleg nagyon nagy szükség van, és ez nagyobb már ma is, mint amiről Kesmen úr beszélt. Ott vannak a digitális lehetőségek, az emberi kapcsolatok, ezeken keresztül kell gondoskodni arról, hogy a polgárok átfogó tájékoztatást kapjanak. Meg tudnám mondani, hogy az európai határozathozatal, döntéshozatal hogy néz ki és hogyan lehet ezt a kopenhágeni például klímacsúcs kapcsán nyomon követni. Hát ezek azok a kérdések, amelyeket a polgárok feltesznek. Ez az igazi transzparencia, és ez lenne a világos üzenet. Köszönöm szépen. És akkor most jönnek a spontán hozzászólások, és látok ott egy hozzászólást Hautasszony részéről. Igen? Köszönöm. A nyilvánosság a dokumentumok nyilvánossága azt jelenti, hogy a polgárokat be kell vonni a döntéshozatába. A Lisszaboni szerződés erősíti ezt az alapjogot, az európai polgárok ezen alapjogát, és hogyha a parlament ezt nem védi meg, akkor ki más? Nagyon fontos, hogy most ezen az ülésen egészen világosan fogalmazzunk és szavazzunk az átláthatóság mellett. Visszalépést nem fogadhatunk el. Nem szabad elfogadni, amit a bizottság javasol. Nagyon sok ö, hamis fogalom van arra vonatkozóan, hogy mi, miről beszélünk itt. Nem akarunk ezt a nemzetközi párbeszédet veszélybe hozni, de a polgároknak igenis joguk van megtudni az, hogy harmadik államokkal miről folyik a vita, különösen azokban a kérdésekben, amelyek érintik az emberi jogokat. Minden képviselőnek, persze nem kell mindenkinek az e-mailjeit hozzáférhetővé tenni, ezeket a félelmeket el kell oszlatni. Köszönöm szépen. A transzparencia kérdése és a polgárok dokumentumokhoz való hozzáférése az fontos és jelentős, és még inkább az lesz, hiszen az emberek elfásultsága, csömör érzete is egyre nagyobb lesz az Európai Unióval kapcsolatban. Ausztriában nálunk az a helyzet, hogy az emberek jó része egyszerűen megcsömörlött, szkeptikus az Európai Unióval szemben, mert az az érzése, hogy itt nincs átláthatóság, és semmiképpen sem lehet hozzáférni a politikához. Különösen gondoljunk most a Lisszaboni szerződés sorsára, a mm, tanács elnökének és a külügyi megbízottnak a megválasztásával éppen azt az érzetet adták nekik, hogy nincs átláthatóság, nem is értették, hogy ez hogyan történt. Nagyon fontos lesz ha a szerződésnek, ha azt akarjuk, hogy a szerződés sikeres legyen, azt kell elérni, hogy az emberek emberek lássák, hogy hol, mikor, miért, milyen döntés született. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy szere- ki szeretne még szólni? Michael Cashman, kollega, köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy fontos, hogy két kérdésre reagáljak. Zomer asszony itt van még a teremben, és azt hiszem, hogy bár nem figyel, de azért mégiscsak szeretnék reagálni arra, amit mondott. Egy nagyon komoly vádat fogalmazott meg, hogy én nem voltam magam sem transzparens. Hadd javítsam ezt ki. Minden politikai frakció és a jelentések készítői mindig meg voltak hívva minden ülésre, és amikor én ott voltam, akkor az ő álláspontjukat mindig tükröztettük. Minden ö, határozat, ami született, azokat megfelelően kommunikáltuk az árnyék jelentések felelőseinek és a politikai frakcióknak. Volt egy javaslat, hogy ezt vissza kell vonni, amely, ahogy ezt Nomer asszony mondta, mert hogy ez nem demokratikus és nem transzparens. Nos, az ő frakciója talán érdekesnek tartja, hogy ma délután, amikor az ő pártjával tárgyaltam a néppárttal, akkor erről a szóbeli kérdésről. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy vagy rosszul tájékozott, vagy tévesen tájékozott ezekben a kérdésekben, de egyébként egyébként örömmel várom, hogy komoly párbeszédet folytassunk a néppárttal és az összes többi frakcióval. Még egy dolog Utoljára fordul elő, hogy itt ülünk szemben egymással, Wallström biztos asszony és én, és én szeretném jegyzőkönyvbe <clears throat> mondani, hogy én és a parlament soha nem vonta kétségbe azt, hogy ön nyitott és törekszik a transzparenciára. Teljesen igaza van, hogy nekünk mindig a saját intézményeinkkel szemben kellett fellépnünk, és <clears throat> ez brilliánsan csinálta ezt a munkát. És ön azt gondolom, hogy egy nagyon komoly köztisztviselő marad majd ezután is, és nem fog eltérni attól, amiben hisz, hogy az jó, igazságos és megfelelő, és azoknak a nevében, akiknek soha nem volt meg az a, az a privilégium, hogy találkozzon önnel, azoknak a nevében is azt szeretném mondani, hogy köszönjük. Köszönöm szépen. Még a spontán hozzászólások körében valaki. Ha senki nem jelentkezik, akkor megadom a szót Malmström asszonynak. Még mindig Mrs. de miniszter. Köszönöm szépen. Lagstiftningen om tillgång... Köszönöm szépen, elnök úr. A közdokumentumokhoz való hozzáférés a témánk a 49 es rendeletről van szó. Ezt nagyon jól ismerjük, és erre büszkénk is vagyunk. Kes, megköszönöm Cashman úrnak és másoknak a munkájukat ezzel kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés alkalmat ad arra, hogy egy lépést tegyünk előre, és ez kiváló. sajnálatos, hogy a, az ősz folyamán nem sikerült intézményközi dialógust, párbeszédet kialakítani ebben a témában. Úgy gondolom azonban, hogy a spanyol elnökség alatt meg kell találni ennek a módját, meg kell tudnunk, hogy mi a parlament álláspontja, hogyan tudjuk az egyezményközi együttműködést fenntartani. Most több dolog is elképzelhető, mint elhangzott Wallis asszonynal és Wallström asszonynal leültünk ma délelőtt, beszéltünk erről a témáról, és meg próbáljuk azt elérni, így hárman, hogy az intézményeink jobban megértsék egymást, megnézzük, hogy milyen jogalapjaink vannak, és próbáljuk elérni azt, hogy a különböző civil szervezetek, polgárok, jogi személyek, bárki nyomon tudja követni ezeket a dokumentumokat, nyomon tudja, nyomon tudja követni a döntési folyamatot. Nagyon fontos ez tehát, hiszen ezáltal, a átláthatóság által azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabbak lehetünk az Európai Unión belül a egyenlő, egyenlőtlenségi eseteket, vagy a, azokat az eseteket, amelyek azt gondolják, hogy egyenlőtlenség fonok fel, mindenképpen csökkenteni lehet. Tehát haladni kell az elkezdett úton, és mindenkinek még egyszer szeretném megköszönni az ezzel kapcsolatos munkát, megköszönöm Kesmerónak is, hogy benyitotta ezt a kérdést. Elnök, Hasztrőm asszony. Mr. President, um... Elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, valóban nagyon hatékonyan hatékonyan lépett föl uh, Michael Cashman, uh, és uh, tényleg elmondhatom, hogy ez a lehető legjobb téma, amelyben itt felléphetek még utoljára az Európai Parlamentben. de mondjak el néhány dolgot. Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be. Ez az egyetlen javaslat, amelyet, amely az asztalon van, és ez egy recast keretében készült el. Tehát ez azt jelenti, hogy a meglévő rendelet jó, gyakorlatilag az alapjai jók, de egy kicsit változtatni kell rajta, modernizálni kell. Egyes dolgokban nem teljesen értünk egyet, hogyan kategorizáljuk a dokumentumokat, stb. stb. De még mindig ez az a vita, amelyet folytatni kell, biztosni kell, biztosítani kell, hogy ezen a területen előrelépjünk. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, első olvasatra van szükség a parlament részéről, ez az alapüzenet részünkről. És emellett azt gondoljuk, hogy egy új szerződés alapján megtehetjük ezt úgy, hogy kibővítjük a hatáját ennek a rendeletnek. És ez pedig a legnagyobb különbség, ez most, a leg, ez most vonatkozni fog az ügynökségekre és minden szervre. Itt állunk most. Még mindig reméljük, hogy az Európai Parlament minél, Parlament minél hamarabb lezárja az első olvasatot, mert csak ezután tudjuk megkapni a tanács álláspontját is, és ezután kezdődhet meg a valódi vita, és a párbeszéd, a vita és a döntés. Van azonban itt néhány nagyon fontos kérdés, amelyeket fölvetett Ön Kesmen úr a jelentésében is de vannak egyéb módok is. Mert ez egy kicsit a rendelet hatáján kívül esik, de még mindig nagyon fontos kezdeményezésekről van szó. Legyen szó a nyilvántartásokról, olyan kérdésekről, amelyeket ma felvetettünk például. Javíthatjuk a, a transzparenciát és a nyitottságot más módszerekkel is, nem csak rendelettel. Ezért folytatjuk a munkát. Tudom, hogy ez nem igazán tetszik önnek, de én egy, egy nyitottsági cselekvési tervet indítottam el, erről is beszéltünk, itt egymásnak kezet nyújthatunk, és közösen küzdhetünk a, a nyitottságért és az átláthatóságért én remélem, hogy sikerült pozitívan hozzájárulnom a vitához. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, és emellett mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Köszönöm. Elnök, én is szeretném kihasználni ezt az alkalmat, mondja az elnök, szeretnék én is köszönetet mondani az együttműködésért önnek, az évek során, és szintén viszont boldog karácsonyt kívánok. A vitát lezárom, és a szavazásra csütörtökön kerül sor. Next item on the agenda is to council. A következő napirendi pont tanács és a bizottság nyilatkozata grúziai helyzet.